elmében egyszerűsített eljárás keretében szavazunk Matyő asszony jelentéséről az Afganisztáni Uniós a költségvetési ellenőrzése név szerinti szavazás következik. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Kérem, hogy foglalják el helyüket. Hát Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Nos, asszonyom, köszönöm. 550 igen, 5 nem szavazat, ezzel nagy többséggel elfogadtuk a jelentést. Gratulálok Matyő asszonynak. Riera Madura jelentés. A férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód elvének alkalmazása, a szakképzés előmenete és munkakörülmények terén, az állásfoglalás indítványt vizsgáljuk meg. Hármas módosító név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Hát Mindenki szavazott? Zaja kolléga, Szájár kolléga szavazott? Igen, lezárom a szavazást. 537-en mellette, 22-en ellene, elfogadva. Ez volt tehát a teljes szavazás. Gratulálok Riera asszonynak. Most pedig következzék a gázai eseményekkel kapcsolatos szavazás. Schulz kolléga kap szót. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, hogy megadta a szót. Kérem, engedje meg, hogy illetve a kollégáktól is kérem, hogy engedjenek meg két megjegyzést. Egyrészt az állásfoglalással kapcsolatban, amelyről szavazni fogunk, ezt követően pedig egy személyes megjegyzést, amely valamennyi kollégát érint ebben a házban. Először is tehát az állásfoglalást, illetően frakcióm, tisztelt kollégák, tegnap este rendkívül intenzív és szenvedélyes vitát folytatott ezzel az állásfoglásról kapcsolatban. Ma reggel mielőtt szavaztunk, az a benyomásom keletkezett, hogy amit Francis Wirtz éppen elmondott, hogyha tehát egy fegyveres konfliktusban a nemzetközi intézmények már nem biztonságosak, akkor elértünk egy olyan fokot, amely rendkívül aggodalmat keltő, és éppen ezért egy felhívást kell intéznünk, főleg Izraelhez, hogy a nemzetközi közösség se tartsa be, hiszen egyebekben a humanitárius infrastruktúra működése nem biztosított, és ez bizonyosan nem áll a nemzetközi jognak, meg nem felel meg a nemzetközi jognak. Azért döntöttünk úgy, hogy támogatjuk ezt az állásfoglalást a tegnapi hosszas vita után, mert úgy véljük, hogy fontos és helyes most, a mostani időpontban elfogadni ezt az állásfoglalást hiszen ez egy jelzés az Európai Parlament részéről, amely szükséges. Egy dolog azonban biztos, az erőszak fokozódása, amely már az iskolák, az óvodák előtt sem áll meg. Nos, ezt nem csak sajnálattal illethetjük, hanem ezt a legmélységesebben el kell ítélnünk, és ez megtalálható az állásfoglalásban. Das findet sich in der azon ez nincsen benne az állásfoglalásban, de úgy véljük, hogy ezzel nagyon sok kolléga érzületét és kifejezésre juttatjuk más frakciók részéről is. Engedjen, engedjék meg, elnök úr, hogy egy kolléga, aki egész politikai karrierjét a békének szentelte Európában és az EU-ban, nos, hogy neki mondjak valamit a mai napon Ma ez az utolsó plenáris ülés, amikor Michel Rocker kolléga részt vesz ezen az ülésen. A szociálisták nevében, de azt hiszem, hogy valamennyiünk nevében rocard úr. kollégának emlteném ugyan tegnap nem tudtam részt venni a fogadáson, ugyanis az Európai Tanács elnöke Topolánek cseh miniszterelnök itt volt. Michel Rokárnak szeretnék én személyesen is köszönetet mondani a barátságunkért, illetve nagyon remélem, hogy a jövőben azért találkozunk. Köszönöm szépen, hogy ilyen nagy mértékben hozzájárult az Európai Parlament munkájához. Őszinte köszönet Rokar úrnak. So, liebe Kolleginnen und Kedves kollégák, a hármas ponthoz szeretne a kolléga szóban, szóban hozzászólni. Más eh, frakciók eh, részéről is eh, a következő módosítást szeretném bejelenteni angolul. Helyettesítsük a Special Responsibility kifejezést an Important Role kifejezéssel. Tehát a következőképpen hangzana. Role for Egypt ami egy fontos szerepet jelentene Egyiptom számára. Elnök, amennyire, amennyiben nincsenek ellentmondások, akkor készfeltartással szavazunk, ellene tartózkodás. Ha jól látom, akkor egy tartózkodással az egész ház ezt így elfogadta. És akkor most szavazunk a C preambulum bekezdéséről két részben első rész mellett, D, nem ez a C most, a Poldánc kollega mindig a helyes tanácsot adja. Tehát kérem, hogy vegyék ezt komolyan. A C első része mellett, köszönöm, ellene tartózkodás elfogadva második rész mellett ellene tartózkodás elfogadva. De leellenőrizhetjük, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 353-an mellette, 214-en ellene, elfogadva. Most a szöveg egészéről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, ellenszavazat nélkül minimális tartózkodással elfogadtuk az állásfoglalást. Kedves kollégák, szeretnék tájékoztatni mindenkit, hogy meg fogom eh, kísérni, hogy az Euró-Mediterrán eh, parlamenti eh, gyűlés elnökeként én hasonló határozatot igyekszek majd elfogadtatni, mint amit most ez a ház elfogadott. Következik a szomáliai félsziget helyzetére vonatkozó állásfoglalási indítvány hat frakció nyújtotta be, Gomez asszony szeretne szóbeli módosítással élni. Öné a szó. Por un novo parágrafo. Köszönöm szépen. Az első bekezdés előtti újat szeretnék javasolni. Az Afrika szarvában levő jelenlegi helyzet nem felel meg azon alapvető elemeknek, amelyek az együttműködéshez szükségesek a kotonui egyezmény 9. cikkében. Ez már a jelentésben volt, de a közelmúltban három kollégánk járt ö, ott a vidéken, és ezért ö, fogalmazták meg így. Köszönöm. Köszönöm, ha nincsenek ellenvetések, illetve Nassauer úré a szó. Mikrofon. Az EPP nem támogatja ezt a szóbeli módosítót. 40 képviselő, elnök, akkor illetve még nem szavazunk, hanem az egyes pontról, hanem az ötös módosítóindítványról szavazunk mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Nyolcas módosítóindítvány mellett ellene, tartózkodás elfogadva. Hetes módosítóindítvány mellett ellene, tartózkodás elfogadva négyes módosítóindítvány mellett ellene tartózkodás elfogadva, egyes módosítóindítvány mellett ellene köszönöm tartózkodás elfogadva, kettes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, hármas módosító mellett köszönöm ellene tartózkodás elfogadva, hatos módosító mellett ellene tartózkodás elfogadva, a szöveg egészéről. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 570-en mellette, 11-en ellene, döntő többséggel elfogadtuk. Köszönöm mindenkinek a munkáját. A az Európai Unió stratégiája Fehér Oroszországgal kapcsolatban állásfoglalási indítványról szavazunk öt frakció részéről kaptuk ezt az állásmondás indítványt. Marinus Virzma szeretne a 9-es ponthoz szóbeli módosítót beterjeszteni. Azt javasoltuk, hogy a 9-es bekezdésben törjük az utolsó mondatot, tehát azt, hogy felszólítjuk az fehér orosz hatóságok kilépési vízum gyakorlatát gyermekek és fiatalok esetében. Miután ezt a kilépési vízumrendszert már eltörölte Fehér ez már így elavultá vált. Tehát a 9-es ponttól kapcsolatosan, ha nincsenek kifogások, ki támogatja a szobeli módosítót, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Egyes módosító mellett ellene akkor ezt elektronikusan géppel ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 592-en mellette, 242-en mellette elfogadva. És most név szerint szavazunk a szöveg egészéről. Ha mindenki szavazott, géppel leszárom a szavazást. 551-en mellette, 15-en ellene, tehát nagy többséggel elfogadva. Köszönjük mindenki munkáját. Hat ö, frakció módosít, illetve állásfogási indítványáról szavazunk Srebrenica témájában. Toris PAK eh, szeretne egy mód, szóbeli módosítót eh, előterjeszteni. Kedves kollégák, mindenki egyetért azzal, hogy a hármas pontot eh, kiegészítjük. A nemzetközi hágai bíróság szerepéről van szó. A következő mondatot egészítenénk ki megerősíti, hangsúlyozza e tekintetben, hogy fokozott figyelmet kell fordítani a belföldi szinten a háborús bűncselekményekre. Elnök nagyszerű. Ha nincsenek ellenvetések, akkor ebben a formában szavazunk a hármas pontról, és név szerint szavazunk az így módosított állásfogás szövegről, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 556-an mellette, 90 ellene. Köszönöm mindenkinek a közreműködését, és most következik a szavazat magyarázatok rész. Tehát a szóbeli magyarázatok következnek először is a Madurell jelentéshez. Hennen úré a szó.